magyarázza meg, hogy ezekben a konkrét szektorokban miért akar javasolni csökkentést. Lehet, hogy más megközelítést kellene alkalmazni, lehet, hogy a programok struktúráját kellene valahogy módosítani. Az élelmiszer ö, szektorban, a növénytermesztési szektorban vannak fontosabb kérdések. A 2012-es költségvetési egyeztetés során, amikor mi visszavitt visszavittük, tehát a tanácsi számokat visszavittük a bizottsági szintre, akkor volt egy bizonyos megjegyzés, hogy megkülönböztetést kell alkalmazni, és a, szervezői, a termelői szervezeteken keresztül kell megoldani a támogatást. Konkrét javaslatokat várunk még mindig a bizottság részéről, hogy hogyan képzelik el, hogy a, ezt a specifikus összeget erre a bizonyos specifikus célra hogyan gondolják felhasználni. Erre szeretnék választ kapni a bizottságtól. Természetesen azt is meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy újra specifikus intézkedésekre lesz a szükség 2013-ban ennek a szektornak a támogatásához. Minden esetre, még egyszer mondom, hogy a bizottsági információt még mindig várjuk. Utolsó témám, a pilota projektek. Múltkori szakbizottsági ülésen elmondtam, hogy széles körű átfogó projekteket kívánnék javasolni, nem egyedieket, olyan projekteket, amelyeket több frakció is tud támogatni. De lenne egy javaslatom, próbálok gyorsan beszélni, de szeretném, hogyha kicsit halkabban beszélgetnének itt a háttérben. Mielőtt új projekteket szeretnénk javasolni, szerintem elég jelentős a kritika parlament részéről a múltbeli pilota projektek tekintetében, amelyeket nem hajtottak végre. És voltak olyan pilota projektek, amelyek a szakbizottságunk számára igenis fontosak lettek volna. Például a gazdák, gazdaságok obszervatóriuma, nem megfelelően teljesült ez a pilota projekt. A jó gyakorlatok, jó, legjobb gyakorlatok cseréjét is fontosnak tartjuk, a kereszt megfelelés, kulcsfontosságú kérdés a kapban. Az erre vonatkozó pilota projekt nem valósult meg. Szeretném tudni, hogy milyennek az oka. Szeretném hangsúlyozni a bizottság számára, hogy ezek a prioritások továbbra is fontosak és prioritások a számunkra. Spekuláció és a mezőgazdasági piac volatilitása, itt is volt egy, van egy olyan pilota projekt, amit megszavaztunk, de nem hajtották végre. kell egy pilota projektet szeretnék javasolni, amely keretei között a gazdákat tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudnak jobban reagálni a piaci volatilitásra. Lehet kritizálni a volatilitást, de ez tény Úgyhogy talán tájékoztatnunk kéne, és jobban kéne informálnunk a gazdákat arról, hogy hogyan tudnak reagálni, és ne pedig elméleti vitát folytassunk erről a kérdésről, hanem gyakorlati megoldást keresünk. Ha a kollégák egyetértenek, esetleg pilota projektként a jövőben ezt lehetne javasolni. Ezek voltak a legfontosabb témák, a többit most nem említem, várom a bizottság és a kollégák reakcióját, bár úgy gondolom, hogy már nincs idő. Elnök, kiváló munkát végeztél, George Lyon az első, és utána a többiek. Uh, Én is rövid leszek. Szeretném ö, támogatni ezt a költségvetési megközelítést, amelyet kolléganőm vázolt fel. Szerintem is nagyon felelősen kell eljárnunk, belátva, hogy gazdasági válság van, és ilyen értelemben kell értékelnünk a bizottság javaslatát. A tisztázás ért érdekében szeretném a növekményeket taglalni. Nem tudom, a bizottság meg tudná magyarázni, hogy míg tavaly 10 milliárdos tétel adott a tagállamok részéről igény, amelyeket a bizottság nem tudott a költségvetés hiányában kielégíteni, vajon e, tagállamok részéről, hogy ez pótolható-e. Az 5,4%-os vidékfejlesztési kiadás növekmény tekintetében ez egy jelentős szám. Vajon hogyan történt a becslés? Vajon ez a növekmény valóban a, a tagállamokból adódó igényekből adódik, és a, a vidékfejlesztési program végén adódik-e majd? Azért kezdem, mert a vidékfejlesztés nem olyannyira igény alapú, mint a strukturális alapok végrehajtása és annak dinamizmusa. Tehát lehet, hogy tehát kifejteni, hogy 5,4% hogy jött ki. Köszönöm. Oké, okay, grazie George. Köszönöm George, Ulrike. Ja, vielen Dank, auch ich möchte... Köszönöm. Én is köszönöm ezt a Delang kiváló és gyors munkáját. Általánosságban véve azt gondolom fontos, hogy a bizottság foglalkozzék a megtakarítási lehetőségekkel a költségvetés területén, ám azt is gondolom, hogy ezzel összefüggésben arra is utalnunk kell, hogy az európai költségvetés összevetve a tagállami költségvetésekkel nagyon kicsiny mértékű, és a vonatkozó feladatok pedig egyre növekednek. Az Európai Unió jelentősége egyre nő a válság idején, és a beruházások révén kell támogatnunk a gazdasági növekedést. Az agrár költségvetés az erős második pillér alapján, azaz a vidékfejlesztés révén járulhat hozzá ahhoz, hogy több érték teremtődjék a vidéki területeken, és munkahelyek jöjjenek létre. Lehetetlennek tartom azt, hogy máig az egyes pilotprojektek végrehajtása tekintetében ezt a jelentése is szoruló nem történt meg mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk a parlament által megkövetelt pilotok, pilot projektek végigviteléért, hogy ezek nem maradjanak le. A jelentéstevő az állásfoglalásában konkrétan szól a gyümölcs és zöldség termékpálya problémájáról is. Ha az agrár bizottság véleményt alkot egy-egy ágazatról, akkor méltányos és logikus módon arra is utalnunk kell, arra is, hogy más ágazatokban is súlyos problémák vannak eszembe jutnak a tejtermelők, például egyre növekvő költségekkel kell megküzdjenek, és a, izgalommal várom azt, hogy a tanács költségveti, a bizottság költségvetés javaslatait hogyan fogja megtárgyalni, és hogy a reagálzókra Köszönöm. Darei subito la parola al... Már is megadom a szót Longo igazgatónak, és aztán ezt Grazie Presidente. Cercherò di essere eh, breve Rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a kiváló jelentéstervezetért. Nagy érdeklődéssel olvastuk ezt. Úgyhogy én is csak néhány választ szeretnék adni azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek, és most nem akarom teljes mértékben komplex módon bemutatni a javaslatot, a költségvetési kérdésben. Az első kérdése kapcsolatban a tej, iskolatej témája. A bizottság ért egy bizonyos javaslattal. Ennek az alapja egy részletes elemzés volt, a költségvetési igények elemzése. 2011-ben a program végrehajtása 64 millió eurós összeget emésztett fel, 2012-es tervünk a rendelkezésre álló adatok alapján nem haladná meg jelentősen ezt a 64 milliós összeget, amit egyébként 2011-ben regisztráltunk. Sajnos kicsit csalódással kell, hogy megállapítsuk azt a tényt, hogy a 90 milliós tervezett összeg, ami a 2000 2012-es költségvetésben szerepelt, idén sem teljesül. Ezért az általános bölcsesség szellemében úgy döntöttünk, hogy csak egy minimális emelést alkalmazunk a 2011-es adatokhoz képest, vagyis a 64 helyett 66 milliót javaslunk. Nehéz mindezt megmagyarázni, lehet, hogy inkább a tagállamoknak kéne föltenni ezt a kérdést, hogy miért nem indítottak szélesebb körű programot. Reméljük, hogy a jövőben meg lesznek azok a feltételek és körülmények, amelyek alapján ösztönözni tudjuk a tagállamokat ebben az irányban. Delenge képviselő bizonyára majd támogatni tud minket ebben a munkában zöldséggyümölcs termesztés elnök úr tudja, hogy a biztosomnak az egyik fontos témája. Nagy odafigyeléssel dolgozunk ezen a témán. Ez a piac nagyon nehéz és érzékeny. Készen állunk arra, hogy reagáljunk, amikor krízis helyzetek alakulnak ki. Megpróbálunk a megfelelő eszközökkel jó választ adni a válsághelyzetekre. Természetesen, ahogy mondtam, ez egy érzékeny szektor, nehéz szektor, és nagyon odafigyelünk rá. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy tavaly az a nyilatkozat, amelyet a parlament kiadott, és amely egyébként kísérte a végső költségvetési döntést, azt na, üdvözöltük. Talán a jövőben is ilyen támogatási eszköz lehetne alkalmazni egy ilyen fajta szektor esetében, amely nagy figyelmet igényel. Láttunk, hogy van egy olyan fontos téma. Igen, el kell mennünk, értem. A pilota projektekkel kapcsolatban lenne egy sor Delenge asszonynak szóló véleményem, sajnos nincs rá idő, úgy látom. Úgyhogy mindenki jelenlétében ezt megtegyem, de természetesen készen állok, hogy négy szem közt megadjam ezeket a magyarázatokat. Elnök Longo, igazgató elnézést kérek, de sajnos uh, nincs időnk. Eszter. Yes, very short, uh, because this... Csak nagyon röviden, így járnak a dolgozó szülők, amikor nem tartjuk tiszteletben a menetrendet. Köszönöm az Európai Bizottságnak azt, hogy részletesen meg akartam magyarázni a kísérleti projektek kérdését, hogy ezeket végrehajtották-e vagy sem, sem, és milyen munka folyik-e téren. Akiket érdekel ez, érdemes eh, egy különülésen részletesebben tárgyalni erről. Szeretem volna még egy dolgot elmondani. A szocialista és demokratak frakció képviselőjének, hogyha említünk egy ágazatot, akkor említsünk másokat is, de itt van például a tej alap, pár évvel ezelőtt sokat beszéltünk erről, és meg kell előzni egy olyan helyzetet, hogy mindegyiket megemlítjük, mindegyik ágazatot, és aztán itt már nem leszünk elég célzottak itt, tehát meg kell találni az arany középudat. George Lyon eh, által elmondottakat is figyelembe veszem majd, és köszönöm. Molto bene, grazie, grazie. Rendben, köszönet Eszter, köszönet mindenkinek, lezárom a szakbizottsági ülést, jövő hétfőn 15 órakor találkozunk.